ad majd a parlament a pénzügyi tranzakciós adó bevezetése számára, egyrészt a résztvevő 11 tagállam részére és a megerősített együttműködés eljárása alapján. Köszönjük szépen, mondja az elnök, ezzel lezártuk ezt a vitát. Holnap szavazunk 12 óra 30-kor erről napi rendi pontról, és most a napi rendünk következő pontja következik. Wojciechowski úr jelentéséről van szó az állatok szállítás közbeni védelme tárgyában. Megkezdjük a vitát, és először is Wojciechowski úrnak adjuk meg a szót, ő a jelentéstevő. Dziękuję, panie przewodniczący. Żyjemy w Europie 20. Köszönöm, elnök úr, a szót. A 21. század Európáját éljük, nem vagyunk barbárok, hanem érzékeny emberek civilizációját alkotjuk. Ezért figyelembe kell vennünk az állatok jólétét, hiszen az állatok is ugyanúgy érzik a félelmet, a fájdalmat. Méltóképpen kell tehát kezelnünk ezeket az élőlényeket. Vannak már szabályaink az állatok szállítására Európában, és ma erről folytatjuk le a vitát. Az Európai Bizottság jelentése elkészült az állatok szállításáról, 4000 szarvasmarha és több mint 50 ezer ló szállításáról van szó Európában, és kétharmadukat több mint 8 órán keresztül szállítják. Az állatok kivételével egyre több szabály is létezik már. Ezen kívül egyre hosszabb ideig szállítják az állatokat, és nagyon nehéz hatékonyan ellenőrizni ezeket az áll- szállítási körülményeket. Úgy gondolom, eljött a pillanat, hogy komolyan foglalkozunk azzal az elképzeléssel, amelyet több civil szervezet is képvisel már, nevezetesen csökkenteni kell a szállítási időt, maximálni kell 8 órában. Ez az ajánlás is egyébként, amit a mezőgazdasági szakbizottság is elfogadott hogyha rövidebb ideig szállítják az állatokat, akkor kevesebb a probléma az állatok jólétét illetően, és ez azt jelenti, hogy a húsuk is jobb minőségű, hiszen jól ismert tény, hogyha stressz alatt van az állat, akkor bizonyos mérgező anyagok kerülnek a húsába. Úgyhogy a gazda fizeti meg ennek az árát, aki kevesebb pénzt kap a kevésbé jó minőségű húsért, a fogyasztónak pedig többet kell fizetnie, mert a szállítási költségeket is állnia kell. Ha a szállítási időt korlátozzuk, kevesebb lesz a kibocsátás, támogatni lehet a helyi húsfeldolgozást, mert semmi értelme a centralizálásnak a húsfeldolgozás terén tehát 8 órát javaslunk maximális időtartamnak, de nyilván vannak kivételek is, főleg a periférikus területek és a szigetek esetében, mert itt nehéz lenne betartani mindezt. Nem akarunk szemet hunyni a vita fölött, ugyanis majdnem egy millióan írták alá azt a kérvényt az állampolgárok közül, akik kérték a szállítási idő korlátozását. Érzékenyen kell tehát reagálnunk a társadalom kérésére, és nem szabad elfeledkeznünk az érvelésekről sem. Úgyhogy ebben a kontextusban kérem, fogadják el módosítanítványok nélkül ezt a jelentést. Szerintem jó munkát végeztünk a szakbizottságban, és elfogadható kompromisszumra jutottunk. Köszönet a mezőgazdasági bizottság minden képviselő tagjának és más kollégáknak is, akik az intergroup tagjai, amelynek célja az állatvédelem. Tehát köszönöm az együttműködést. De maradt ma Gandhi azt mondta, hogy a nemzet nagysága és erkölcsi előrelépése úgy ítélhető meg, ahogyan bánnak állataikkal. Az állatokat fogyasztás céljára, gazdaság céljára használjuk, és valószínűleg a jövőben, a közeljövőben ez nem is fog megváltozni. Pillanatilag azonban minden tőlünk telhetőt meg kell tenni annak érdekében, hogy csökkentsük az állatok szenvedését, és mindent meg kell tennünk, amit csak lehet, hogy minden területen egyre kevésbé szenvedjenek. Elnök úr, még egy mondatot engedjen meg. A szállítási idő korlátozása konkrét kérdés. Ez bebizonyítja, hogy milyen magas szinten foglalkozunk ezzel a kérdéssel. 21. században köszönöm. Bors biztos úr kap most szót a bizottság részéről. And honorable members. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számára, számomra, hogy ezen érzékeny, sőt érzelmeket kavaró vitában én is hozzászólhatok. Nagyon sok parlamenti képviselő és európai polgár figyeli érdeklődéssel ezt a kérdést. Tudjuk, hogy az állatokat szállítani kell, arról van itt most szó, hogy milyen hosszú ideig lehet maximum szállítani az állatokat. Nagyon, nagyon fontosnak tartom azt, hogy állatjóléti feltételeket szabjuk meg a szállítással kapcsolatban. 2011. novemberében a bizottság elfogadott egy anyagot, amely mindenképpen javította az állatok szállítására vonatkozó feltételeket. Ugyanakkor a helyzetet tovább kell javítani. Sajnos az ellenőrzések nem megfelelőek, úgyhogy mindenképpen javítani lehet még a végrehajtását a jelenlegi jogszabályoknak. A legfontosabb tehát az, hogy a jelenlegi jogszabályokat hajtsuk végre. Wojciechowski úr felé fordulok, nagyon hálás vagyok az erőfeszítéséért, hogy ezen bonyolult témában ilyen jelentést készített. Az egyik legvitatottabb kérdés a szállítási idő hossza. Az EFSA kiadott egy véleményt ezzel kapcsolatban, és ők azt mondják, hogy nincs arra igazi tudományos érv, hogy 8 órában maximáljuk a szállítási időszakot. Mindenképpen a szállítás összes momentumát figyelembe kell venni. Örülök annak, hogy a bizottság javaslatát támogatja a jelentés, tehát hogy a végrehajtást, az ellenőrzést fokozni kell, és a javaslatainkat általában átvette a jelentéstevő. A tagállamok ellenőrzési jelentésével kapcsolatban örömmel mondhatom el azt, hogy a tagállamokkal megvitatjuk ezt a kérdést, és valószínűleg a bizottságban már a jövő év elején ezt sikerült elfogadni. Az FVO, Food and Veterinary Office rendszeres üléseket tart a, a tagállami ö, illetékes hivatalokkal, és arról tárgyal, hogy a 2005-ös rendeletet hogyan lehetne hatékonyabban megvalósítani, végrehajtani. 2013-ban ezen kérdésben újabb tanulmányutakat fogunk szervezni, az, az egy FVO auditor is részt vesz ebben, és minden tagállam küld majd szakértőket ezen látogatásokra, vagy ellenőrzésekre látogatásokra, ellenőrzésekre. Azt hiszem, hogy az egyik célja, ez az lesz az egyik eredménye majd ezeknek a ezeknek a látogatásoknak, ellenőrzéseknek, hogy a, a legjobb gyakorlat, bevált gyakorlatok megvalósuljanak más tagállamokban, másrésztről viszont a leggyakrabban, vagy a legforgalmasabb szállítási útvonalak problémáit együttesen vitathatják meg a tagállamok egyéb problémák, amelyeket meg kell valósítani, vagy meg kell oldani. A eh, navigációs rendszereket jobban kell használni, a, jobban kell értelmezni a létező szabályokat, javítani kell harmadik országokkal az együttműködést, jobban kell kommunikálni a polgárokkal. Az NGO-kkal, civil szervezetekkel, illetve az iparral is eh, együttműködünk eh, ezen kérdésekben. Vannak azonban egy része is ennek a jelentésnek, mivel nem tudunk egyet Például azon bonyolult tanulmányokra vonatkoznak ezek, amelyeket a bizottságnak kéne végrehajtani a jelentés értelmében. Itt úgy gondolom, hogy itt konkretizálni kell, hogy milyen célokról van szó. Aztán a állatjóléti és higiéniai kérdések mindenképpen a hosszú távú állatszállítással kapcsolatban merülnek fel. Fontosnak tartom a mobilis vágóhidak felállítását, fontosnak tartom, hogy ezek a jövőben is életképesek legyenek, ezért is fontos a higiéni szabályokra odafigyelni. Végezetül szeretném azt elmondani, hogy a bizottság nagyon értékeli azt, hogy az Európai Parlament foglalkozik ezzel a kérdéssel. Bizonyos részletkérdésekben nem értünk ugyan egyet, de általánosságban elmondhatom azt, hogy ugyanolyan célkitűzéseink vannak, mégpedig az, hogy az állatokat megfelelő körülmények között szállítsuk. Köszönjük, biztos úr. Most pedig eh, a szakbizottságok állásfoglalása következik. Az MV, tehát környezetvédelmi, egészségügy, közegészségügyi eh, és fogyasztóvédelmi szakbizottság véleményét Andrea Szen asszony mondja el. 2005 óta hatályban van az állatok szállítására vonatkozó szabályozás, mégsem sikerült teljes mértékben átültetni a gyakorlatba a rendelkezéseket. Fontos, hogy tegyünk valamit az ellen, hogy a vágóállatokat szükségtelenül hosszú ideig szállítsák, nem csak az állatok jóléte miatt, hanem azért is, mert a hosszú szállítás a rossz higiéniai feltételeket segíti elő, és ezáltal terjedhetnek a betegségek is. Emellett toxinok jöhetnek létre az állatokban a stressz hatás miatt, ami rontja a hús minőségét. Körülbelül 6 millió állatot szállítanak, élő állatot szállítanak vágóhidakra minden évben, Fontos, hogy tiszteletben tartsuk ezeket az állatokat, és mindent megtegyünk a jólétük szempontjából. Köszönöm szépen, köszönjük a TRAN, tehát közlekedésügyi szakbizottság részére de Grandes Pascual képviselő kap szót. Köszönöm szépen, üdvözöljük biztos úr itt a parlamentben. Nos, még egy paramétert előállítunk, amely az állatok szállítására vonatkozik. 8 órában maximáljuk a szállítást, de mi az értelme ennek, hogyha nincs, nincsenek megfelelően felszerelve a szállítóautók, hogyha nincsenek megfelelően képezve, tájékoztatva a sofőrök? Nos, jelenleg elmondhatjuk azt, hogy a vonatkozó jogszabályok Európában a világon a legmodernebbek. Ezeket kéne csak végrehajtani. Nem hiszem, hogy az állat jólét csupán a szállítástól függene. Nos, én a, én a szállítási szakbizottság véleményét szeretném elmondani. Nos, vannak olyan részek ebben a jelentésben, amelyek bizonyos érdekeket fogalmaznak meg. Vannak olyan tagállamok, amelyek szeretnének fogy, fagyasztott állatokat, fagyasztott húst exportálni, mások pedig élő állatokat. Tehát érdekekről van szó, érdekek játékáról van szó a háttérben. Danke. Für die Fraktion. Köszönjük szépen. A frakciók részéről elsőként Eszter Delenge szólalhat fel. Het is al gezegd, voor de EVP is wetgeving op het... Eh, Elnök úr, köszönöm a szót. Elhangzott már az, hogy mi a véleményünk eh, az állatok jólétéről. Ezt természetesen tiszteletbe kell tartani. Nyilván sokat számít az, hogy mennyi ideig szállítják az állatokat. Mi azonban olyan jogszabályokat szeretnénk, amelyek a szállítás körülményeire vonatkoznak, ahogy ez 2004-ben is történt. Kell aztán szankció és büntetésrendszer is, annak érdekében, hogy azok, akik megfelelő körülményeket teremtettek, eh, ne lehessen büntetni őket. Azt hiszem, tanulhatunk ezzel a rendelettel a múltból. A bizottság mossa a kezét itt, ami a felelősségét illeti, úgyhogy ezért közelíti meg a kérdést úgy, ahogyan teszi. Bizottság, Miért mondják azt nekünk, hogy a tagállamok ellenőrzései közötti különbség alapvetően fontos? Ugyanakkor a saját ellenőrző rendszerükön nem sokat javítottak. Aztán, ami a büntetéseket, szankciókat illeti, az állatok szállítása szintjén ilyesmi nem létezik. Szerintem javítani kell a már létező jogszabályokon. Ezért nem a maximális ö, szállítási időt ö, kell tekintenünk. Holnap 8 órát akarunk bevezetni, de ez támogatásunkat kiérdemelte. Ö, mi nem törvényeket alkotók vagyunk, hanem jogalkotók Úgyhogy a bizottság semmi kezdeményezésre nem merészelt javaslatot tenni. Én támogattam a 8 órás állásfoglalást, amely először született meg javaslatként, és most köszönetet szeretnék mondani az előadónak. Szia Köszönjük Kádenbach kolléganő. Tisztelt biztos urak, tisztelt elnök úr, Köszönöm, hogy itt vannak, itt a bizottság részéről. 1990 óta vannak szabályaink az állatok szállítására vonatkozóan, 2005-ben felülvizsgáltuk a szabályok, és a mostani felülvizsgálat azt mutatja, hogy javult a helyzet, de még mindig nem lehetünk elégedettek. Nem értek teljesen egyet az előttem szólóval, az ő ö, aggájaival, hiszen Fontos, hogy megadjuk önnek, Borcs úr, a lehetőséget, hogy a jelenlegi tettein alapján mérettessen meg, ne pedig a múlt tettei alapján. Olyan, és ugyanez igaz a bizottságra is, olyan szabályzást akarunk, amely garantálja az állatjóléti szabályok betartását, és az egyik garancia számunk, amelyet látni szeretnénk, a 8 órás keret, illetve határidő betartása, és szeretnénk a kivételekre vonatkozóan tudományos adatokat látni. Tehát számunkra, a szociáldemokraták számára nem csak azon 1 millió európai polgár petíciója fontos, akik állást foglaltak a nyolc órás korlát mellett, és nem csak az írott nyilatkozat, amelyet elfogadtunk itt a házban, hanem hát felvetődik a szabályozás végrehajthatóságának kérdése is. Olyan szabályozásra van tehát szükség, amely egyrészt lehetővé teszi az állat jóléti szabályozást, az ellenőrzést, azonban lehetőséget ad azon régióknak is, akik nem tudják betartani a 8 órás korlátot, hogy továbbra is részt vegyenek az ágazatban. Tehát semmiképpen sem szabad azonban felhígítani a szabályozást. Azt szeretnénk, hogy Európa szerte kevesebb állatot szállítsanak, azt szeretnénk, hogy a szállítások száma általában nőjön és a szállítási időtartam csökkenjen. Ezt csak akkor tudjuk elérni, hogyha szigorú ellenőrző mechanizmusaink vannak, és hogyha vannak összehasonlítható, megbízható adatok a tagállamok részéről. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján mindez nem garantált egyelőre. Biztos úr, kérem, gyakoroljon nyomást a tagállamokra, de a bizottságon belül is hasson oda, hogy a jelenleg érvényben levő szabályokat betartsák, hiszen csak akkor biztosítható az állat jólét hosszú távon. Paulson asszony a következő felszólaló. Herr ordförande, herr Köszönöm elnök úr a szót. Biztos úr. És természetesen köszönhet Wojciechowski előadónak is. Azt hiszem, hogy fantasztikus munkát végzett az előadó, és tudom, hogy az állatok védelme, és főleg a szállításuk tényleg nagyon sok embert aggaszt. Nagyon sokan sok mindent szeretnének elérni. De abban a városiasodott világban, amiben élünk, sajnálatos módon annyival több az olyan ember, aki az állatok, a növények világáról túl sok mindent nem tud, és nem is rendelkezik potenciális lehetőségekkel. Úgyhogy a tény az, hogy az ilyen döntésekkel kompromisszumot kell kötnünk. Ez pedig a lehető legjobb rendelkezésre álló tudományos adatokon és bizonyítékon alapul. Persze nyilván le kell vonni a tapasztalatokat a múltbeli tények alapján, és ez fontos. Az is fontos, hogy demokratikus döntést hozunk, amely szociális, gazdasági, kulturális és etikai ö, alapokon szülessen meg. Ö, vannak ilyen jellegű nézőpontok is, amelyeket figyelembe kell venni. Ezen kívül a tudományos adatok. Az ALDE teljes mértékben támogatja a jelentés készítőinek munkáját, csak egy mínuszunk van, a 14. bekezdés, 5-ös bekezdése, ahol mínuszt tettünk a szavazólistánkra. Egyébként teljes mértékben támogatjuk az jelentéskészítőt. Köszönöm. Köszönjük szépen, Eichhaut úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. Sokat tett azért, hogy sikerüljön az álláspontunkat most megfogalmazni ami az állatok védelmét illeti a szállítás során. Teljesen egyetértek a szóban forgó állásfoglalással, de hogyha azt mondjuk, hogy ez az állásfoglalás teljesen világos helyzetet teremt, arra vonatkozóan, hogy a 8 órás időkorlátot támogatjuk, nos hát az én olvasatomban másról szól a szöveg. A szöveg azt mondja, hogy ennek nincs tudományos alapja, ennek a 8 órás időkorlátnak, és felszólítjuk a bizottságot, hogy adott esetben vizsgálja meg a 8 órás korlát lehetőségét. Ez túl gyenge, ezért egy alternatív állásfoglalást nyújtottam be. A jelentéstevő teljes szövegét átvettem az alternatív javaslatomba, ezen két bekezdés kivételével. Tehát az eredeti szöveg azt kéri a bizottságtól, vegye figyelembe vagy vizsgálja meg a 8 órás időkorlátot. Én úgy gondolom ez nem elég, felszólítom ezért a bizottságot, hogy készítsen jogszabályjavaslatot, amelyben szerepel a 8 órás időkorlát, megfelelően a parlament követelésének és egy millió polgár követelésének, és én egy ilyen jellegű szigorítást szeretnék, egyébként jó jelentés. Mi parlamentként azonban akarjuk ezt a 8 órás korlátot, és ez szerepel az alternatív állásfoglalásban. Köszönjük, James Nicholson. Uh, Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak az előadónak, kiváló munkát végzett, nagyon nehéz munka volt, nem volt könnyű, mindannyian tudjuk, hogy milyen érzelmi töltéssel rendelkezik, ezt mondta ezt a biztos úr is, nagyon nehéz fölhívni a figyelmet erre, akár csak sok más területre is, nagyon sok esetben. Nagyon fontos kérdések vetődtek fel. Nem hiszem, hogy támogatná bárki is azt, hogy a szükségtelen szállítás hosszú távra fontos élőállatok esetében. Persze vannak elkerülhetetlen esetek is, akkor viszont megfelelő szabályokra van szükség, hogy a lehető leghumánusabb módon történjen a szállítás. Hiszem, hogy hústermékeket kellene exportálnunk, mindig is úgy hittem, és úgy is hiszem, nem pedig lábasállatokat kell szállítanunk. A vágóhidak bezárása rendkívül aggasztó, mert egyre több élőállatot kell így szállítani, főleg vidéken és az elszigetelt területeken. Hát elnök úr, ez nem olyan egyszerű probléma. Nyilván egyensúlyi helyzetet kellene teremteni a magas szintű állati jóléti szabályok és az olyanok között, amelyeket tényleg végre is lehet hajtani. Az ilyen jellegű szabályozásoknak figyelembe kell vennie a földrajzi helyzetét a bizonyos területeknek, főleg az elszigetelteknek. Úgyhogy ne legyen diszkrimináció egyetlen egy olyan tagállam vagy régió esetében, amely nem akarja torzítani a versenyt. Köszönöm. Nagyon szépen Köszönjük. Alfred Rubix kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az állásfoglalás és a jelentés támogatandó, és az én frakcióm támogatni is fogja szavazatával azt. De mit is szeretnénk? Nos, elő, először is azt szeretnénk, hogy a kisebb vágóhidak is nyerjenek támogatást. Ez ugye egyrészt eszköz lenne a kezünkben a munkanélküliséggel szemben, másrészt pedig fel kell szólítani az Európai Bizottságot, hogy készítsen előzetes formanyomtatványokat illetve mintaszerződéseket a szállításra vonatkozóan, és ezekben benne állnak a különböző szállítási körülmények, például milyen hőmérsékleten szállítják az állatokat, mennyi vizet kell rendelkezésre bocs- bocsátani, és így tovább. Ezek a körülmények ezáltal kötelezőek lennének, és meg kell a megfelelő hőmérsékletet is biztosítani kell a szállítások során. Köszönjük, Diana Dodds a következő, mondja az elnök. Nem, elnézést kér, Egnyú úr. A következő felszólalónk. Kicsit elsiettem a dolgot, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Hát az hiányzik, hogy a jelenlegi jogszabályoknak érvényt szerezzünk. Az, az Egyesült Királyságban két olyan hatóság is van, amely ellenőrzéssel foglalkozik. Nagyon sokszor ellátogatnak a vágóhidakra, a különböző piacokra, ahol van alkalmuk ellenőrzéseket végrehajtni. Megnézzék, hogy megfelelő, mérték, megfelelő méretű-e a jármű, van-e szállítás, megvizsgálják az állatokat, hogy körülbelül ugyanakkorák-e, el vannak-e különítve a különböző típusú állatok, vannak-e gyenge állatok, vannak ö, sérült állatok, vannak olyan állatok, amelyek vemhesek, stb. stb. Én nem értek ezzel azzal egyet, hogy mások oktassan, más politikusok oktassanak ki engem arról, hogy hány órán keresztül lehet, lehet szállítani az állatokat. A 8 óra kitaláció, csupán egy politikai fikcióról van szó. Nun bin ich in der richtigen Reihenfolge. Köszönöm szépen, most már a jó sorrendben haladunk, Diana Dodds. Firstly, Köszönöm, elnök úr. Először is köszönet az előadónak, hogy ilyen fontos témában végzett munkát. Tényleg érzelmeket indít meg ez a téma. Nem szabad ezeknek gátolnia a jó munkát, amikor a mezőgazdasági szektorok kerülnek terítékre. Voltak már javítások ezen a területen, megfelelő elvárásokat támasztottunk a szállítás elé. Meg kell állni időnként, megvannak a feltételek, hogyan lehet szállítani az állatokat. A legjobb gyakorlatra kell ösztönöznünk az egész ágazatot, és arra, hogy feleljenek meg a törvényeknek. De gyakorta előfordul most is, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség, egyértelműen kell a tagállamoknak értelmezni a szabályokat. Jelenleg nem megfelelően végrehajthatók a szabályaink az EU-ban, és mielőtt újakat teremtenénk, először a jelenlegi meg nem felelések ne foglalkoznunk. Az élő állatszállítás nagyon fontos a periférikus területek és Észak-Írország vonatkozásában is, hiszen potenciális felvásárlási lehetőséget teremt, és hogyha nem lenne ez, akkor a verseny hiánya miatt a helyi vágóhidak domináns helyzetbe kerülnének. Elnök úr, magas szintű állatjóléti normákra van szükség, de ugyanakkor végrehajtható szabályokra is. Köszönöm. Miért? Köszönjük szépen, Jegle kolléganő a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Először is köszönöm a jelentéstevőnk munkáját. Egy nagyon nagy érzelmi töltettel rendelkező témában nagyon jól dolgozott, és úgy gondolom nagyon jó eredményre is jutunk, hogyha holnap az ő javaslatának megfelelően szavazunk vágóhídra szánt állatokról van szó, nem más kategóriájú állatokról. Más kategóriákban jobbak a szállítási körülmények. Az első és legfontosabb dolog, hogy harmonizáljuk a meglévő szabályokat, és átfogó kontrollt, ellenőrzést vezessünk be a tagállamokban. Itt mindenek előtt a bizottságnak kell szerepet vállalnia, egyrészt mert az állatok jólétéről van szó, másrésztről pedig azért, mert célul tűztük ki, hogy összehasonlítható, fair, méltányos versenykörülmények jöjjenek létre EU szerte másrésztről. Ezt a kiváló jelentést nem redukálhatjuk arra, hogy tartalmazza-e a 8 órára vonatkozó időkorlátot, avagy sem. A 8 órás korlát egy hozzávetőleges érték, figyelembe kell venni más tényezőket természetesen, ilyen a földrajzi fekvés és egyebek. Mégis fontos a jelentésben ez a 8 órás korlát, és ilyen eredményt eddig még nem sikerült elérnünk, eddig ezért hálás vagyok ezért. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy a szállításra is oda kell figyelni, de a körülményekre, a kontextusra is és garantálni kell a rendelkezések betartását természetesen. Harmadsorban pedig az Európa szerte szállított állatok számát csökkenteni kell. Ezért a parlament ebben a jelentésben, valamint a KAP második pillérében is azt követeli, hogy a szállítás időtartama csökkenjen, azáltal, hogy előnyben részesítjük a kisebb helyben található vágóhidakat, és azáltal, hogy magát a húst szállítjuk, nem pedig az élő állatokat. Ez észszerű volna. Ezeket a fennálló megoldásokat az európai szabályozások révén tönkretettük. Úgy gondolom továbbá, hogy elfogadható megoldás lenne a fagyasztott hús szállítása is. Köszönöm. Köszönjük szépen, Andreu képviselő következik, Erik Andreu. Szia! Köszönöm elnök úr a szót. Biztos úr, azt szeretném elmondani, hogy teljes mértékben támogatom a bizottsági konklúziókat a szakbizottságban. Kiegyensúlyozott munkát végzett Wojciechowski úr, az előadó, úgyhogy köszönet érte. A jelenlegi hatályos rendelet értelmében összességében javítottunk a levágandó állatok szállítási körülményein. Azonban van még tennivalónk, ami az egységes végrehajtást illeti a jelenlegi szabályok terén minden tagállamban meg kellene erősíteni az ellenőrzéseket. A jó gyakorlat kialakítása és több együttműködés a tagállamok között még szükséges. Úgy gondolom, hogy a 8 órás maximálásról szóló jogszabály a mai vitatárgya megfelelőképpen kell, hogy alkalmazásra kerüljön. Figyelembe kell venni bizonyos kivételeket, mint például egyes területek távolsága, az úthálózat állapota, vagy előre nem látható körülményeket, amely független a szállítók akaratától. Ahogy a bizottság is említette, a jelenlegi állapotban nincs szükség további szabályokra. Köszönöm. Köszönöm. The Lion George. George Lyon. Uh, president. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. Az állatok szállítását sokszor leegyszerűsítjük. Azt mondjuk, hogy a 8 óránál rövidebb szállítás jó az állatoknak, a 8 óránál hosszabb szállítás pedig rossz. Hát, én sokáig szállítottam állatokat, de képzeljék el, hogy ez túlságos leegyszerűsítés, és ez nem felel meg a valóságnak, és a tudomány sem támasztja ezt alá érvekkel. Ha megnézzük a ló és a csirkeszállítás témáját, az egyértelmű, hogy 8 óránál rövidebb idő, vagy 8 óránál hosszabb szállítást is kibírnak, más állatoknál viszont sokkal nagyobb problémát, a disznók esetében, például sokkal, sertések esetében sokkal nagyobb problémát jelent a fel, illetve lerakodás. A kérdés tehát az, hogy hol van az igazi probléma. A jelenlegi jogszabályoknak kéne érvényt szerezni. Ez a, ez a lényeg. Függetlenül attól itt most a szállításról van szó, vagy a csirkefarmokról, teljesen mindegy. Tagállam, a tagállamok nagyon sokszor nem veszik figyelembe, figyelembe az EU-s jogszabályokat. Nem új szabályok kellenek, hanem a jelenlegi jogszabályokat kell végrehajtani, és ez a lényeg az állatjóléti kérdésben. Remélem, hogy a bizottság erre odafigyel majd. Nézzük a helyi vágóhidak kérdését, egyetértek Jegle asszonynal. Jó lenne, ha lenne több kis helyi vágóhíd, de jelenleg az a helyzet, hogy ha csak nem járunk el drákói szigorral, ez az állam soha nem valósul meg. Köszönöm. Danke, Herr Kollege. Köszönjük a kollégának. Karl Schlüter következik. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr. Amióta Svédország 1995-ben csatlakozott Várjuk azt, hogy rövidüljenek a szállítási időtartamok, azonban fontos az is, hogy a szállítás időtartama alatt jobbak legyenek a körülmények, és jobban megvalósítsuk a már meglévő szabályokat. És ez nem mond ellent egymásnak, nyilvánvalóan. Elhangzott, hogy a 8 óra nem tudományos megalapozottságú időkorlát, sok állat jóléte rohamosan romlik, hogyha stressz helyzetben vannak. Kérdés mind etikailag, mind politikailag, hogy mi az elfogadható időtartam, de hát vannak tudományos vetülete is a dolognak, stresszhormonokról beszélünk, fontos ezért megfelelő korlátokat meghatározunk. Továbbá már régóta várunk arra, hogy a bizottság javaslatot tegyen, jó lenne, ha ezt mielőbb megtenné, hogy elkezdhessük a munkát, és fontos, hogy kiterjen minden elemre, ne csak a szállításra ez a javaslat. Köszönjük szépen, Julie Görling. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr, a szót. Én is szeretnék köszönetet mondani Bojcsakovszki kollégának a fáradhatatlan és türelmes munkáért ebben a témában. Csak egy dologra szeretnék koncentrálni, nevezetesen arra, hogy 2010-ben a legelső nyilatkozat, amely átment itt a parlamenten belül, többséget élvezett. Ebben az írásos nyilatkozatban felhívtuk a figyelmet arra, hogy a parlament kérje meg a bizottságot, hogy vizsgálja meg az állatok levágása célú szállítását a lovak esetében. Akkoriban nagyon jó dokumentumok álltak rendelkezésre a civil szervezetektől, és a biztos úr elődjével részletesen megvitattam a kérdést. Ez szégyenletes, több ezer kilométer távolságra történő szállítás szalámi gyárakba, déli Olaszországban, és abszolút nincs rá szükség. Ez a jelentés is támogatja azt, hogy rövidebb időig szállítsuk a lovakat konkrétan és jobb körülmények között. Úgyhogy biztos úr, persze megértem, hogy a közelmúltban vett át ezt a feladatot, de biztosíthatom önt arról, hogy ez a tudományos munka már megszületett, a nyolc óra már megvan, kérem prioritásként kezelje a lovak esetében, Biztos vagyok benne, hogy hajlandó meghallgatni a parlamentet és a tudományos világot is, és tegyen, és megteszi az első lépéseket egy megfelelő humánus szállítási körülményrendszer felállítása felé köszönöm. Hát- Köszönjük, Gustafsson úr! Köszönöm szépen! Tisztelt biztos úr, tisztelt jelentéstevő! Tulajdonképpen Elképesztő, hogy az emberek mennyire elszakadnak a természettől, és nem látják más élőlények szenvedését. Tehát nem nézhetjük tétlenül, hogyha valaki szenved, vagy a legszörnyűbb körülményeket kell elviselnie. Túl hosszú az állatok szállítása, és groteszk méretű terekben szállítják az állatokat. Hogyha az 8 órás időkorlátot nem akarjuk bevezetni, hát próbáljuk csak ki magunk a saját bőrünkön, hogy milyen nyolc tehénnel össze szorítva, 8 órán keresztül utazni. Úgy gondolom, közösen elérhetünk valamit fontos, hogy bevezessük a 8 órás maximális korlátot, már ez is hosszú idő. Jó lenne, ha megállapodhatnánk legalább abban, hogy ne legyen szó több, mint 8 óráról. Fontos, hogy ne legyen fontosabb a pénz, mint az állatok jóléte. Köszönjük, Erenc Garcia képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim. Nem tudom azt elfogadni, hogy új jogszabályokat fogadjanak el állatjóléti kérdésben, hiszen vannak már hatályos jogszabályok, a különböző állatfajokra csoportosítva fogalmazzák meg ezek a szállítási feltételeket tudományos kutatások alapján. Nincs annak tudományos alapja, hogy a jelenlegi normatívát vált, megváltoztassuk. Az állatjólét jelenleg attól függ, hogy milyen minőségű a szállítás, tehát hogyan kezelik az állatokat, illetve mennyire vannak felszerelve a járművek. Jelenleg is nagyon sok feltételnek kell megfelelni, a hőmérséklet, sűr, az állatok sűrűsége, ivóvízellátás, élelmiszerrel való ellátás, stb. stb. Tehát úgy gondolom, hogy már a jelenlegi jogszabályok is bőven garantálják az állat létet. A kérdés csak az, hogy a jelenlegi jogszabályokat milyen mértékben hajtják végre. Igazi ellenőrzésekre van szükség. Nos, nem hiszem, hogy az áruk szabad mozgását kéne itt most korlátozni. Bizonyos tagállamoknak ez jobban jobb helyzetet érvény, eredményez, mint másoknak. Kérem szépen, nem csak a feláldozásra száll, száll, állatok szállítását kell korlátozni, hanem más állatokét is, így egyformán kezeljük az állatokat. Azt hiszem, hogy a jelenlegi válság közepette nem a legmegfelelőbb a pillanat arra, hogy olyan javaslatokat tegyünk, amelyeknek még tudományos alapja sincs. Az EU nem engedheti meg, nem engedheti meg magának ezt a gyengeséget. Lencsak. Köszönjük szépen. Olencsak úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretném támogatni a kezdeményezést és a jelentést, és köszönöm Wojciechowski úrnak, hogy síkra szállt a kompromisszumokért, és fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy a szabályozás megfelelő legyen az állatok jóléte szempontjából. 2005-ben bevezettünk egy megoldást, erről többen is szóltak ma már, többen is elmondták, mennyire értékes ez a szabályozás. Az eredmények azt mutatják, hogy annak idején jó irányba tettünk egy nagy lépést. Elértük a kívánt eredményeket, mindenek előtt az állatok jóléte állt előtérben, de hát szó volt a gazdasági körülményekről is, mind a gazdák, mint a szállítási vállalatok esetében. Még egy további lépést kell most tennünk ugyanebbe az irányba. Az állatok szállításának időtartamát kell most korlátoznunk. Ez jó észszerű döntés. Mi támogatjuk azt, hogy előnybe részesítsük, támogassuk a helyben lévő vágóhidakat. Ez munkahelyeket teremt, ott, ahol szükség van új munkahelyekre, és csökkentenünk kell a költségeket is, ez is rendkívül fontos. A sokáig tartó a szállítás kihatással van a költségekre és az árakra, és a fogyasztóknak végül sokkal magasabb árat kell megfizetniük. Fontos látnunk azt is, hogy az előírások ellenére, és ugye a jelentésben ez bele, benne áll, ezért szólítjuk fel az ellenőrzések szigorítására a bizottságot és a tagállamokat. Fontos tehát, hogy az eljárást tiszteletben tartsák, a szabályok érvényesüljenek, és ez ma nincs így, nem csak a szállítás esetében, hogy, hanem az áll- állatok járműbe való feltöltése és leszállítás esetében is. Köszönjük szépen, Britta Reimers kolléganő következik. Elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Amikor az állíták, állatok szállításáról van szó, érzelmi töltetű vitákat folytatunk, mert mindannyian tudjuk, hogy hogyan is néz ki az, amikor az állatokat nem megfelelően szállítják. A gond az, hogy már most vannak rendelkezéseink, de ezeket nem valósítják meg mindenütt, és az ellenőrzésem megfelelő mértékű. Éppen ezért égtek bele a tudatunkba ezek a képek. Azonban gondoskodunk arról, hogy tudományos alapok alapján tudományos adatok alapján hozzunk rendelkezéseket, akkor fontos látnunk azt is, hogy Európában vannak okai annak, hogy hosszú, messzire szállítják az állatokat. Egyre inkább magasabb higiéniai körülményeket, standardokat határozunk meg. Európában az egészségügyi normák is növekednek, ezért sok vágóhíd bezárt, mert megnövekedtek a költségek. Hogyha tehát rövidebb szállítási időket akarunk, a körülményeket kell megváltoztatnunk, a kontextust, és a már meglévő irány elrendelkezését végre-végre kell hajtani az összes tagállamban, és biztosítani kell a folyamatos ellenőrzést. További gond, hogyha már kevés vágóhíd van csak, és rövidnek a szállítási útvonalak, akkor nem lesz választási lehetőség, mindenkinek a legközelebbi vágóhídra kell szállítani az állatokat, ezáltal csorbul a verseny, erre is gondolnunk kell. Úgy gondolom, mindazonáltal, hogy, hogy Wojciechowski úr jelentése nagyon jó, és támogatni tudjuk. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen. Ellen Smith. President, thank you. Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálok a jelentés tevőnek hihetetlenül jó munkát végzett, hiszen egy igazi kompromisszumot dolgozott ki ebben a nem egyszerű anyagban, elég sok érzelmi kirohanást hallottunk itt ma este is. Biztos, biztos úr, üdvözlöm itt a tisztelt házban, és örömmel nézek elébe az együttműködésnek. Nos, nagyon font, azt hiszem abban egyetértünk, hogy meg kell oldani egy problémát, egy állat jóléti problémát, el kell gondolkozni azon, hogy hol állunk. Nem az a gondunk, hogy nincsenek szabályaink, hanem az a gondunk, hogy ezeket a létező szabályokat nem valósítjuk meg. Nincs arra semmilyen bizonyíték, hogy új jogszabályokra van szükség. A tudomány sem támogatja. Ezt nincs arra, nincs erre igazi tudományos bizonyíték. Említette a kis vágóhida kérdését, biztos úr azt említette, hogy nem ért ezzel egyet, mert drága megoldás. Hát bonyolult a kérdés, de skót adatok szerint vannak, vannak arra bizonyítékok, hogy ugyan kevesebb jelenleg a higiéniai szabályok miatt a vágóhíd, de az ellenkező irányba kéne elmozdulni. Köszönöm. Köszönjük szépen, Péter Vándálán kolléga. Köszönöm, elnök úr a szót. Köszönetet szeretnék mondani Wojciechowski úrnak a kiváló munkáért, és üdvözölni szeretném új biztosunkat. A maximum 8 óráig tartó állatszállítás vonatkozásában úgy gondolom, hogy megfelelőbb körülményeket kell teremtenünk az állatok számára. Inkább a levágott húst, levágott állat húsát kellene szállítani, mint az élő állatokat. Nyilván nem akarunk drága húst vásárolni, és azt sem, hogy az állatok nehéz körülmények között kerüljenek szállításra.

A bizottság jelentése a 2005-ös jogszabály végrehajtásáról, az állatok jólétéről szállítás közben, nos, ebben a kérdésben e- ez kimutatja, hogy gondok vannak még több tagállamban, de ne felejtjük el, hogy az, egy, az egész világon az Európai Uniós jogszabályok a legszigorúbbak ebben a, e- ebben a kérdésben. Úgy vélem, hogy miután a bizottság jelentésében vannak hiányosságok az, a, az adatok uniformitásával kapcsolatban, hát ki kell azt is jelenteni, hogy különbözőképpen járnak el a tagállamok. Nagyon fontosnak tartom, hogy korlátozzuk az állatok szállítási idejét, fontosnak tartom azt is, hogy a higiéni szabályok figyelembe vegyük, de ezek sokszor nem egyez, összeegyezhetők azzal, hogy kis vágóhidakra visszük az állatokat. Nem csupán a szállítási idő határozza meg az állat jólét kérdését, meg kell nézni azt, hogy milyen a szállító jármű, milyen állapotban vannak az állatok, ahogy ezt az EFSA is kimondja. Vojtyahovszki úrnak köszönetet mondok, illetve az tevőknek kitűnő munkát végeztek, és mindenkit arra ösztönzök, hogy fogadják el ezt a jelentést, amelyet az Agri többséggel támogatott. Tajat Szanoni. Köszönjük szépen, András Zanoni. Köszönöm, elnök úr. Több ezer e, európai állampolgár kéri, hogy 8 órában maximáljuk a levágásra szánt állatok szállítását. Az Európai Parlament ilyen kérésnek nem állhat ellent az állampolgárok részéről. Ha a szállítás közben védeni akarjuk az állatokat, akkor le kell állítanunk az egésznapos szállítást, és ezek csak egyszerűen leírhatatlan szenvedést eredményeznek az állatoknak. Biztos úr, nincsenek megfelelő ellenőrzések a hosszú távú szállítás során. Ez azt jelenti, hogy drámai körülmények között szállítják a legtöbbet, és ezért kérem a kollégákat, hogy támogassák ezt a jelentést, szavazzák meg. Az Európai Uniónak igenis másképp kell viselkednie, és ezzel a szavazással végül megszületett a lehetőségünk, hogy támogassuk a helyi kezdeményezéseket, és véget vessünk egész Európában több ezer állat szenvedésének. Köszönöm. Sikierski. Sikierski kolléga kapja meg a szót. Parancsoljon. Transportu zwierząt. Pan poseł Wojciechowski mówi o Köszönöm szépen, elnök úr Hosszú szállítási időtartamokról van szó, Wojciechowski úr 8 órát említ a szövegben, de sok esetben több mint 500 kilométer távolságon keresztül szállítják az állatokat. Nagyon nehéz kérdésekről van szó. A vállalatok és a vágóhidak, azok, akiknek valamilyen módon végre kell hajtaniuk az állatok levágását, sokszor a hatékonyság miatt kerül sor, a hatékonyság növelése miatt kerül sor az állatok hosszú távú szállítására. Számomra a körülmények fontosabbak, az ivóvízzel való ellátás és a járművek felszereltsége. A hosszabb szállítás összefügg azzal is, hogy milyen körülmények várják az állatokat, például, hogy a külföldre szállítják őket. Tehát fontos kérdés az, hogy hova szállítják az állatokat. További beruházásokra is szükség van ebben az esetben, hogyha messzebb, messzebbre szállítják az állatokat. És ugye szó van itt a gazdákról is, őket is érinti. Mindez, és fontos a termék minősége is. A hosszabb szállítás miatt az állatokat gyakran kell más járműre áthelyezniük, ezáltal nő a stressz hatás. És mindez természetesen biztonsági kérdéseket is felvet, amelyeket figyelembe kell vennünk. Tehát vannak normák az állatok szállítása területén, ezek a normák, standardok észszerűek kell, hogy legyenek, mindenképpen kompromisszumra van tehát szükség. Össze kell egyeztetnünk az állatjóléti, állatvédelmi követelményeket és a gazdasági követelményeket. Ez azt jelenti, még sokat kell tennünk az állatok szállításának körülményenének javításáért. Ezzel ebben egyetértek a jelentéstevővel. Végül még egy kis vicces kérdés. Talán másként is hasznosíthatnánk ezeket az állatokat. Köszönjük szépen, Jorgensen képviselő. Er Köszönöm szépen. Biztos úr, általában nagyon udvarias szoktam lenni, de amit ma öntől hallottam, az azt hiszem arrogáns volt. Sőt, nem csak arrogáns, hanem demokratikus sem volt, hiszen több mint egy millióan írtak alá egy petíciót az állatok szállításával kapcsolatban. Erről azt mondja, hogy ez ö, csupán érzelmi kérdés, illetve hogy ennek nincs tudományos alapja. Hát ez arrogancia. A parlamentben a többség azt támogatja, hogy meg kell változtatni a szeretési időket. Ha ezt sútba dobja, akkor ez rendkívül arrogáns. Sőt, az is, hogyha azt mondja, hogy ennek nincsen tudományos alapja. Lehet, hogy a 8 óra nem minden egyes állatfaj számára ideális, de azt hiszem mindenki tudja, hogy a, hogy a jelenlegi szabályok nem igazán tudományos alapon nyugszanak, Kérdésem, hogy az állatorvosok érzelmi alapon döntenek? Nem, nem, rosszak a szabály. Frau Elisabeth Köstinger. Elisabeth Köstinger a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az állatok védelmére vonatkozó jelentéssel a szállítás során az Európai Unió fontos lépést tesz. Az állatvédelem, az állatjólét egyenlőre azonban nemzeti kompetencia, ezért nagyon különböző a helyzet a különböző tagállamokban. Sok helyütt nyilván még a teendő. Támogatom, hogy rövidebb legyen a szállítási időtartam, főként a vágóállatoknak kell különösen hosszú ideig szenvedniük. Néhány tagállamban vannak korlátozások, így adott esetben a marhákat a sertéseket, vagy birkákat, juhokat 29 órán keresztül is szállítják. A vágóhidak esetében olyan körülmények jöttek létre, amelyek során a kisebb regionális vágóhidakat be kellett zárni. Ideális esetben ö, fontos lenne az állattartás helyéhez közel levágni az állatokat. Természetesen vannak infrastruktúrális korlátozások, néhány területet nagyon nehéz elérni, ilyenek a peremterületek és a hegyvidéki területek, de nem csak az időtartama fontos egyébként, hanem a szállítás minősége is. Megfelelő járművekre van szükség, elég teret kell biztosítani az állatoknak, és megfelelő szellőzés is szükség van. Támogatom, hogy a bizottság dolgozzon ki egységes ellenőrző mechanizmust. Zárásképpen még egy megjegyzés. A harmonizált állatvédelmi standardok a szabad verseny kérdését is érintik, mind a fogyasztók, mind a termelők számára pedig kívánatosak. Köszönöm, köszönjük szépen, Úri Kerodusz következik. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Egy millió európai polgár, és jó magam is, aláírtuk a petíciót. Támogattuk azt, hogy 8 órában korlátozzuk a szállítási időt a vágó állatok esetében. Az állatok szenvedése csak növekszik azáltal, ha hosszabb ideig szállítjuk őket, és egyáltalán nem is szükséges a 8 órán túl menő szállítási időtartam. Harcolnunk kell azért, hogy minél kisebb távokon szállítsuk az állatokat, és fontosak a körülmények is, amelyek között szállítjuk őket. Az a kérdés, kérés, hogy Tegyünk kivételt például a forgalmi dolgok vagy más előreláthatatlan események miatt számomra elfogadhatatlan. Más a helyzet a peremterületek és hegyvidéki területek esetében. A magas higiéniai normák miatt sok kisebb méretű vágóhidat be kellett zárni, ezt meg kellett volna akadályoznunk. Mindeközben azonban azt is el szeretném mondani, hogy a normák teljesen rendben vannak, azonban segítenünk kellett volna fenntartani ezeket a kis üzemeket. A lokális helyi vágóhidak rentabilitásának visszaállítását mindenképpen támogatom, erről a jelentés is szól. Ezáltal két legyet ütünk egy csapásra, munkahelyeket is teremtünk, és az állatok jólétét is növeljük. Köszönjük, a neves kolléganő. Köszönöm a szót. Biztos úr, köszönhet először is az előadónak és az árnyék előadóknak erőfeszítéseikért. A cél az volt, hogy ellentmondó érdekeket egyeztessenek, az állatok érdekeit, illetve az emberekét, nevezetesen a megfelelő körülmények biztosítása terén. Fontos figyelembe venni a fogyasztók érdekét is, hogy megfelelő arányban érvényesüljön a profit a gazdasági tevékenységgel szemben. Portugáliában például vannak távoli területek, ott többször megállnak a szállítás során magasabbak költségek. Ezért a termelési tevékenység diszkriminációt élvez a többi tagállamhoz képest. Voltak olyan ö, kollégák, akik a kivételeket ki akarták venni az ultraperiferiális területek vonatkozásában is. Ez egyszerűen lehetetlenné tenni ezen régiókban az élőállat szállítását ö, Európa felé, sőt, még rosszabb lenne, mert az óceán közepén igazán nem praktikus szünetet tartani a szállításban. Vannak természetes korlátok is, és ilyen át nem gondolt döntések, amelyek nem veszik figyelembe a földrajzi szempontokat, nem élhetnek itt. Köszönjük szépen, Áves kolléga! Senyor Tisztelt elnök úr, biztos úr! Az állatok védelme, az állatok jóléte Európában civilizációs kérdés. Pontosan ezért politikusokként az a feladatunk, hogy útmutatást adjunk, és ezen érzelmeknek, ezen érzelmeket, valóság, érzelmeket valóságá kell lefordítani. Biztosítani kell azt, hogy megfelelő legyen a szállító jármű, a szállítóknak, az állattenyésztőknek, az állatorvosoknak, Minden, minden, mind meg kell felelni a jelenleg érvényes jogszabályoknak. Ugyanakkor egyrészt a feltételeket be kell tartani, másrésztről viszont a tudományos véleményre is oda kell figyelni. Illetve nem szabad, nem szabad elfeledkezni a földrajzi körülményekről sem, hiszen a külső periférikus területek, vagy az ultraperiférikus területeken nagyon nehezen betartható a 8 órás határ. Elnök úr, azt hiszem, hogy józan észre van szükség, ezeket a területeket ki kell vonni a 8 órás szabály alól. Köszönjük szépen, most pedig a Catch the Eye, azaz spontán hozzászólások következnek, Megginis asszony az első parancsoljon. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Köszönet az előadónak, és minden árnyék jelentéskészítőnek is, akik nagyon nehéz, de fontos jelentést készítettek. Felhívnám a figyelmüket az első bekezdésre, azt hiszem mindannyiunkat érint ez, amelynek értelmében a, a megfelelés végrehajtás és a létező törvények problematikája a tagállamokban. Hát könnyű azt mondani, hogy további szabályokra van szükség, de attól tartok, hogy a jelenlegieket sem tartják be, úgyhogy miért kellene akkor újabb szabályokat alkotnunk, amikor a jelenlegiekkel is problémánk vannak. Ezen kívül az ilyen nehéz időkben, amikor a tagállamok uh, kevesebb forrás szánnak uh, az állatszállítási ellenőrzésekre, mert egyszerűen nincsenek megfelelő pénzügyi fedezeteik, ezt meg kellene vizsgálni a bizottságnak. A második dolog, erről sok kollega is beszélt, a vágóhidak koncentrációja. Jegle asszony és mások is foglalkoztak ezzel a témával, úgyhogy azt kellene kérnünk a bizottságtól, hogy számoljon be arról, hogy mi a következménye ezek koncentrálásának. Nem csak az állati jólét szempontjából, hanem a termelők vonatkozásában is. Úgyhogy itt tudnánk megvizsgálni ezt az igen fontos kérdést. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig Zsederejevszka kolléganő kap szót. Köszönöm szépen. Nos, a javaslatban azt olvashatjuk, hogy 8 órában maximalizáljuk a, az állatok szállítási időjét. Nos, szerintem három nagyon fontos módosítóról is beszélnünk kell, amelyeknek az a célja, hogy javítsuk a szállítási feltételeket, illetve az ellenőrzési módszereket. Már régóta beszélünk erről a kérdésről, nagyon radikális ez a jelentés, tehát a 8 óráról beszélek, ez nagyon radikális szabály lenne. Nos, az irányelv kidolgozása, kidolgozása óta a bizottság nem hajlandó ezzel a kérdéssel foly, foglalkozni. Jó lenne, hogyha megváltozna a helyzet. Az Európai Parlament álláspontja azonban mindenképpen a szállítási idő maximalizása mellett áll ki, így nyitva maradt a kérdést. Jó lenne, hogyha a hosszú távú állatszállítást csökkenteni tudnánk. Köszönöm. Um, Köszönöm. Richard Hayes következik. Köszönöm, elnök úr. A ló jólét neveziben üdvözlöm ezt a döntést, már többen ellene szavaztak a tudományos ö, eredményeknek, de 65 ezer lovat szállítanak ö, távoli vidékekre. 49%-uk megsérül, 49%-uk beteg lesz, és a bizottság azt mondja, hogy ne változtassunk a szabályokon. Nyilván javítani kell a végrehajtáson, de ez az állásfoglalás nem elegendő, hogyha már a szabályok is rosszak. A tudományos eredmények, amelyekre utalunk, azon ügynökségtől származnak, amely támogatja a maximálást, illetve azt állítja, hogy nem elegendő kapacitása a vágó hidakon. Barózó úr több mint négyezer képesakot kapott, hogy tegyen valamit. Ezen kívül egy csomó olyan ló, amelyet Dél-Olaszországba szállítanak, egyszerűen nem bírt fölállni sem, olyan gyönge volt. Szeretném, hogyha az Európai Unió fellépne, hogy kevesebb ö, lobat kelljen megmenteni. Köszönöm szépen. Nikolescu képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok európai polgár aggódik az állatok szállítása miatt. Nagyon sok érzelmet kavar fel ez a kérdés. Azt hiszem, hogy mindannyian humánus követ, körülményeket kérhetünk az állatoknak szállítás közben. Szerintem nem igazán a szállítási idő maximalizálása a követendő út. Ugye új jogszabályokra is történik javaslat, EU szintű jogszabályok bevezetésére. Nos, az állatok így is úgy is szenvednek. Beszéltünk arról is, hogy kis helyi vágó hidakat kéne létrehozni. Ez mindenképpen jó ötlet, támogatandó itt. Nem kell annyit olyan hosszú útra szállítani az állatokat, ezt kéne támogatni. Köszönöm. Επόμενος, επόμενος ομιλητής είναι συνάδελφος κ. Σβάν. Ε, Σβέρ Köszönöm szépen, Milán Szvérkő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, és gratulálok neki. Szlovénia egy tranzitország, tehát saját tapasztalatból is ismerem a problémát. Nálunk naponta szállítanak állatokat rossz körülmények között, ezért egyetértek azzal, hogy a 2005-ös szabályzást javítsuk, különösen támogatom a 8 órás időkorlátot, emellett az ellenőrzéseket is hatékonyabbá kell tenni, elő kell mozdítani az állatok jobb kezelését, fontos ez az állatok számára, nem kell őket szükségtelenül kínozni, fontos ez azonban a fogyasztók számára is, hiszen világos, hogy a rosszul rossz bánásmódban részesített állatokból származó termékek is rossz minőségűek. Évente egy milliárd állatot szállítunk, ez túl sok, néhány év alatt szinte megduplázódott ezen állatok száma. Tudom, itt van a belső piac és a nagyvállalatok profitja is, kockán forog, de fontosnak tartom, hogy jobban odafigyeljünk az európai mezőgazdaság sokszínűségére, és a helyi termelésre és a helyi felhasználásra is jobban oda kell figyelnünk. Köszönjük szépen Zver úrnak, a következő felszólalónk Koferáti úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, hogy elhangzott. A bizottság javaslata egy eh, civilizációs problémát vett fel. Nem eh, emberekkel, hanem más élőlényekkel foglalkozunk, de nagyon fontos az is, hogy ezzel is foglalkozunk, az ő jogaikat is tiszteletben tartsuk. Három dologról szeretnék gyorsan beszélni. Az első az lenne, hogy a 8 órás maximális szállítási időt betartassuk. A második, a szállítási feltételek kérdése. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hogyan szállítjuk ezeket az állítok, állatokat egyik erről a másikról. Tehát összefügg a szállítás módja, illetve utána ezeknek az állatoknak a minősége. Utolsó dolog, nyilvánvaló problémát jelent az ellenőrzések végrehajtása. Sokszor ezeket a feltételeket megkerülik, nem tartják be a jogszabályokat, szankciókat kéne kivetni ilyenkor, hogy betart, betartassuk az Európai Uniós jogszabályokat. Utolsó felszólalónk, Kádenbach kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Köszönöm szépen, hogy még egyszer lehetőséget kapok, hiszen az érzelmek túltengésének köszönhetően, amikor a frakcióm nevében felszólaltam, elfelejtettem megköszönni a jó együttműködést a jelentéstevőnek. Úgy gondolom ebben az érzelmi töltető e, vitában sikerült mégis e, jó jelentést kialakítani a jelentéstevőnek, e, így gondolom eleget tudunk tenni az állatjólét fontosságának is. Néhány nappal karácsony előtt azonban, ha már állatjólétről beszélünk, szeretném megemlíteni, hogy az állatok élőlények, és megfelelő tiszteletet kell tanúsítanunk irántuk, és ne ajándékozzunk állatot. Gondolkozzunk el azon komolyan, hogy akarunk-e állatot ajándékozni, illetve be akarunk-e fogadni egy állatot, és gondoljunk arra sok-sok állatra, amely az állatmenhelyeken található és megmentésre vár. Most pedig a bizottság részéről Tonio Borcs kap szót. Köszönöm, elnök úr, a szót. Bevezetőmben egyértelműen fogalmaztam, nem örülök a kikényszerítésnek, nem akarok innen kiturikolni. Tájékoztattam csak a parlamentet azon intézkedésekről, amelyeket szerintem foganatosítani kellene. Aztán, ami a további törvénysértési eljárásokat illeti, 18-ból 3 még mindig nyitott, és 14 kötelező előírás áll még előttünk, de biztos vagyok benne, hogy még ha a jelenlegi szabályokat sem tudjuk foganatosítani, képzeljék el, milyen nehéz lesz új jogszabályokat foganatosítatni. Bevezetőmben egyértelműen elmondtam, hogy a bizottság jelentés nem új jogszabályokat javasol, hanem jobb végrehajtását a már létezőknek. De remélem, hogy bizottság is, és én is ö, végre tudjuk hajtani, amit kell. Nyilván elsősorban jövőre harmonizálni kell az ellenőrzési jelentéseket, mert itt még harmonizáció sem létezik. A tagállami ellenőrzésekre gondolok, olyan tagállamokra, amelyek a 2005-ös rendelet végrehajtásáért felelősek. Aztán lesz egy jövő évi konferencia Dublinban, pont az állatjóléti szabályokról, amelyek a szállításra vonatkoznak, és 2013-ban új tanulmányutakat kezdünk, amelyek nem csak a tagállamokra vonatkoznak majd, hanem az élelmiszeri és állatorvosi hivatal képviselője is velünk tart majd, illetve tagállami szakértők is, más tagállami látogatásaink során is. Ezen kívül javítani fogjuk az ellenőrzéseket az állatszállítások terén a navigációs rendszerek jobb felhasználása érdekében. Nos, itt jogi problémába ütközünk, ezt megpróbáljuk most leküzdeni. De ha egyszer jó technológiák, modern technológiák állnak rendelkezésünkre, és nem kerülnek sokba, akkor föl kell használnunk őket. És miért nem használjuk? Azért, mert nem tudunk róluk, illetve azért, mert akik az állatokat szállítják, nem érdekeltek ezek használatában. Úgyhogy a jogi szag által fogok konzultálni, hogy megállapítsam, hogy kötelező módon be lehet-e vezettetni ezeket. De a kiinduló pont a mai napon a következő. A végrehajtáson való javítás nem a végcél, csak a kezdete valami olyas valaminek, amely teljesen értelmes és ambiciózus cél is lehet, mert ha nem működik a végrehajtás, szerintem akkor újra kell gondolnunk az álláspontunkat. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a jelentéstevő következik. János Wojciechowski úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kedves kollégáknak, köszönöm azoknak, akik hozzászóltak ehhez a témához. Megköszönöm a sok észrevételt, azoknak is köszönetet mondok, akik kétségeiket fejezték, és azoknak is, akik támogatták a jelentést. Nagyon jó volt az együttműködés az árnyékeléntestevőkkel, bár elég bonyolult anyagról van szó. Amikor jelentkeztem erre a jelentésre, nem tudtam, hogy ennyi érzelmet korvácsol majd fel ez a kérdés. Nos, kompromisszumot sikerült kialakítani. A javaslat nagyon komoly megszorításokról szólt, szállítási időben is, de a bizottság úgy tűnik, hogy ebben a kérdésben nem kíván vitát nyitni. Azt hiszem, hogy sikerült egy értelmes kompromisszumot elérni. Örülnék neki, hogyha ezt a kompromisszumot megszavaznák, támogatnák a holnapi nap során. Holnap 2012. 12. hó 12-én déli 12 órakor szavazunk. Reméljük, hogy ez a sok 12-es szerencsét hoz nekünk. Ha megszavazzuk ezt, akkor lép, egy lépést teszünk az állatok jóléte érdekében. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük a jelentéstevőnek a záró szavakat. Kedves kollégák, a vitának a végére érkeztünk. Holnap 12.30 perckor fogunk szavazni erről a jelentésről. A következő napi rendi pontunk az alapvető jogok elnézést, közvetítés polgár és kereskedelmi ügyekben. Szóbeli kérdésről van szó, szóbeli választ igénylő kérdést fogalmazott meg a jogi szakbizottság. Arlene McCarthy jelentéstevő kap szót 5 percre. Önné a szó, parancsoljon. Uh, Köszönöm a szót, üdvözlöm azt a tényt, hogy lehetőségünk nyílik a közvetítés meg